diaszporákban, úgyhogy szeretném a szirkázián delegációt üdvözölni, és három percben megadom nekik a szót, hogy szóljanak, hiszen ez egy olyan nemzet, bármennyire kicsi is, ami figyelmet érdemel a nemzeti közösség részéről. Köszönöm szépen, Ia vagyok, A mi hazánkat Kassiának hívják, az Észak-Kaukázusban található. A 19. században, 20. század elején komoly atrocitásokat szenvedtünk el, népírtást, kényszerdeportálást, 2,4 millió embert űztek el. Eredetileg 2,5 milliós volt a lakosságunk, aminek 60%-át vagy deportálták, vagy kiirtották. Mi vagyunk a legnagyobb diaszpora, ugyanis a nemzetünk 90%-a a határon kívül él, a kaukázusban, illetve a kaukázuson kívül. A népírtás folytatódott a 19. és a 20. században az észak-kaukázusi hazánkban. Az emberi jogot lábbal tiporták, és mi szeretnénk felkelteni a nemzetközi közösség és az Európai Unió figyelmét, hogy megszűnjön, e, megszűnjenek ezek a visszaélések. A korábbi szárkásiában követték el a legnagyobb arányú népírtást a mi népünkkel szemben. A 2014-es Szocsi olimpia komoly eh, aggodalmakat vált ki bennünk, elsősorban ami az emberi jogokat illeti, a környezeti ártalmakat, ami alapvetően érinteni fogja a térségünket és a népünket, Emellett a korrupció, illetve a kormány által elkövetett visszaélések a földdel, az emberekkel szemben, mindezt a Szocsi olimpiai létesítmény létrehozása érdekében. Ez az olimpiai terv egyértelműen sérti a NOB nemzetközi szabályait, miszerint az ilyen projektek eh, ami tiltja az ilyen projektek létrehozását olyan területeken, ahol népírtás eh, sok eh, nagy arányban fordulnak elő. Az emberi jogok megsértése, a visszaélések, a környezeti ártalmakra tekintettel ez különösen megengedhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm az elnök asszonynak a lehetőséget, hogy itt lehetünk és szólhattunk. Valóban oda kell figyelnünk ezekre a problémákra, különösen a Szocsi olimpiai létesítmények eh, létrehozására. Számos érintettel, áldozattal eh, beszéltem már, akiket eh, ezek a folyamatok érintenek. Még egyszer, az észak-kaukázusi emberi jogok kérdése állandóan a napirendünkön szerepel, és tisztában vagyunk azzal, hogy a helyzet rendkívül rossz. Három fős delegációnk eh, Észak-Osszétiában és Ingusföldön járt néhány héttel ezelőtt, ahol találkoztunk családokkal, olyan emberekkel, akiknek a hozzátartozóit megkínozták, vagy akik eltűntek, akiket meggyilkoltak. Tehát tisztában vagyunk ezzel a problémával, köszönöm szépen, és ezzel a kérdéssel továbbra is foglalkozni fogunk. És akkor most folytassuk a délutáni meghallgatással. Nagyon fontos, hogy a büntetlenséggel szemben fellépjünk. Ez egy állandóan visszatérő témánk különböző összefüggésekben, most Argentináról lesz szó az ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik a mi albizottságunk is. Nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatást támogassuk. Kedden örömömre szolgált az argentin Delotto úrral, az argentin külügyminiszter helyettessel, és nagyon ígéretes volt az, ahogy ő az emberi jogok kérdését látja, illetve hogy Argentina arra törekszik, hogy megbirkozzon a fájdalmas, fájdalommal terhelt múltjával. Három hozzászóló lesz. Először is Daniel, dr. Daniel Eduardo Rafecas, szövetségi bíró Argentinából, Rodolfo Jansson úr, emberi jogi jogász, az Argentin Emberi Jogi Liga Alapítvány elnöke, harmadik tisztelt vendégünk pedig Remes Lenicsov, Argentina EU-s nagykövete. Ő talán majd rövidebben fog szólni, mint a messzebbről jött két másik vendégünk, és a bizottságot is meg fogjuk hallgatni a vita során. Úgyhogy akkor fel is kérném dr. Rafekász urat, hogy ismertesse velünk a helyzetet, hogyan lehet ezekkel az atrocitásokkal szemben fellépni, amit a korábbi diktatúra elkövetett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és én képviselem az argentin kormányt, az argentin jogi rendet. 1976 és 83 között katonai diktatúra uralkodott, mégpedig nagyon erőszakos módon Argentinában. Ennek eredményeként 30 ezer embert fogtak el, illetve 30 közülük sokan eltűntek, és kb. 1 milliót, 1 millió embert emigrációba kényszerítettek, vagy az országon belül váltak hontalanná. Mind emellett az autoriter állam arra törekedett, hogy alapvetően átalakítsa a társadalmat, és egy antidemokratikus felülről vezérelt rendszeri alakítsa. Ez alatt az öt év alatt Argentina történelmében először az elmúlt öt év során megpróbálunk minél nyíltabban szembenézni a múltunkkal. Az argentin köztársaság államrendjének három oszlopa ezt támogatja, az igazságszolgáltatási rendszer minden szintje. Én bíróként tevékenykedem A korábbi 25 év politikája e tekintetben kudarcot mutatott. A büntetlenség, az amnestia, a feledni vágyás és a megbékélés, e, az erre irányuló politikák kudarcot vallottak. Ami azt jelenti, hogy rengeteg időt elveszítettünk, és az elmúlt öt évben kezdtünk meg egy új irányba elmozdulni, ami szerintünk helyes irány, az igazság és az igazságosság irányába mutató út. Itt gondolok például a bűnösök megbüntetésére, a tárgyalások lefolytatására, a, mindazokkal szemben, akik kínzásokat, nemi erőszakot és egyéb erőszakos cselekményeket követtek el. Minden bűnöst bíróság elé kell állítani, természetesen jogaikat tiszteletben tartva, és garantálva a jogi rend által kínált minden lehetőséget. Ugyanakkor a büntető jog arra büntető jogra támaszkodunk, ami a bűncselekmények elkövetésekor hatályos volt. Mi sikeresen folytatunk már le eljárásokat, ahol egyértelműen az igazságosság és a demokrácia kell, hogy érvényesüljön, a jogállamiság. Putados en estos procesos. Körülbelül ezren állnak most bíróság előtt, többeket már bűnösnek is találtak, de még mindig vannak függőben lévő tárgyalások, több tucat ilyen tárgyalás országszerte. És gyakorlatilag először leplezik le a különböző bűncselekményeket, ezek a tárgyalások, a kínzásokat, a gyermekekkel szemben elő, elkövetett erőszakos cselekményeket, és most 30 év után, ami gyakorlatilag a feledés és a büntetlenség időszaka volt, végre most áttörjük a gátat, a büntetlenség gátját, amit a diktatúra és a diktatúra barátai oly gondosan kiépítettek. A közvélemény egyre inkább tisztában van azzal, hogy milyen szörnyűségeket követtek el az államterrorizmus jegyében, vagy keretében, és most szembesülnek a történelmi valósággal. Úgyhogy a, a civil társadalom is támogatja ezeket a törekvéseket, a tárgyalások lefolytatását, és azokat az eredményeket, amelyeket ennek során elértünk. Ez nem fájdalom nélküli folyamat, sok szenvedéssel jár, hiszen szembenézni a múlttal mindig fájdalmas és szégyenletes, és ez így van nálunk Argentinában is. Ez tulajdonképpen a legsötétebb oldala az argentin történelemnek, ami a diktatúra alatt történt. 300 titkos helyszínen tartottak fogva, kínoztak embereket. Rengeteg ember tűnt el. Ezek a létesítmények gyakorlatilag koncentrációs táborként működtek brutális módon, kínozva az ott fogvatartottakat. Jansson kollégával mind a ketten Buenos Airesből érkeztünk, és elmondhatom, hogy ezt a folyamatot elég sikeresen kezeljük. Mi alapvetően a jövőért küzdünk, sőt a jelenért is, hiszen itt most végérvényesen elmozdultunk az autoriter kultúrától, amit a brutalitás és a kínzások jellemeztek. Az emlékezés és az igazságszolgáltatás folyamatában, tehát ezen törekvések vezérelnek minket, és igyekszünk megteremteni a demokratikus rendszert. Most kezdünk előre haladni, igyekszünk mélyebben meggyökeresztetni a demokratikus rendszert, és felszámolni az autoriter kultúrát, ami különböző katonai pucsok és egyéb események kísértek a 20. század során Argentinában és ebben a szellemben fordulunk az Európai Uniós barátainkhoz, és hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontosak ezek a tárgyalások a jelenünk és a jövőnk szempontjából. Vitán felül áll, hogy ezek a tárgyalások kihatással lesznek a régió más országaira is, ahol katonai diktatúrák uralkodtak. Számos ország is megpróbál szembenézni a múltjával, különböző módokon, és ez mindenféleképpen üdvözlendő. Ha az Európai Unió is hangsúlyozná ezen tárgyalások fontosságát, mégpedig intézményes módon az Európai Unió alkotó különböző intézmények révén, ez nagyon jó lenne, hiszen ez egy formális elismerést jelentene és támogatás az önök részéről. Ugyanis Argentinában sokan ellenzik ezt a folyamatot. Vannak ugyan kisebbségi csoportok, amelyek folyamatosan megpróbálják jelent, vagy akár meg is akadályozni ezt a folyamatot. Nagy megtiszteltetés volt még egyszer önök előtt beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, ez jó hír. Dr. Rafekas úr Argentinából. Nagyon ritkán hallunk jó híreket ebben az albizottságban, ugyanis folytonosan az emberi jogok súlyos sérelméről váltunk szót. Talán a vita során azt is meg kellene vizsgálni, hogy ez az argentin példa hogyan hathat ki más hasonló büntetlenségi helyzetekre egyéb országokban. Tehát ez egyfajta modellként vagy tanulságul is szolgálhat. Ma délelőtt nagyon komoly vitát folytatunk a burmai mianmári helyzetről, és miután Argentina nagyon aktív tagja a nemzetközi emberi jogi gépezetnek, ha úgy tetszik, én a résztvevőktől is szeretném hallani, hogy az ilyen javaslatok, mint aminek szemtanúi vagyunk Argentinában, hogyan vehető figyelembe más országokban, például Burma, Myanmarban, ahol oly brutálisan sértik az emberi jogokat. És most Janson úr emberi jogokkal foglalkozó jogásznak adom meg a szót. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Szeretnék én is csatlakozni Daniel Refekászhoz, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy szólhassak önökhöz. Azt a jelentést néztem, amit mindenki megkapott, aki eljött a mai meghallgatásra. Ebben benne van az is, hogy Argentinában hogyan harcolunk a büntetlenség ellen. Vannak dolgok, amik ebben a jelentésben aggályokat támasztanak, Egy négy évvel ezelőtti dologra gondolok, amikor is Julio lópez aki túlélője volt ennek a diktatúrának, és szemtanúja, és négy évvel ezelőtt egy nyilvános tárgyaláson tanúskodott, majd eltűnt. Julio Lópezről semmi hírünk nincs. ennek mindenképpen utána kellene járnunk, mind nemzeti szinten. Meg kellene találnunk a, a fegyveres és biztonsági erőket, mert biztos vagyok benne, hogy az eltűnésében ö, voltak, akik közreműködtek ezeknél az erőknél. Hiszen, mint ahogy említettem, túlélője és szemtanúja volt a diktatúrának. Esetleg az Európai Parlament megvizsgálhatná ezt a rendkívül összetett helyzetet amelyben a túlélők élnek, akik szemtanúi voltak ezeknek a kínzásoknak és az eltűnéseknek. Hiszem, hogy fontos, hogy az argentin bíróknak és ügyészeknek ki kell nyomozniuk ezt a helyzetet, meg kell hallgatniuk a túlélőket tanúskodását. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fontos Argentinában is, de az Európai Uniós tagállamokban is. Pillanatnyilag nálunk nagyon sok tárgyalás folyik, és büszkék vagyunk arra, ami beindult. Az elmúlt hat év eseményei alapján úgy gondoljuk, hogy még egy-két évre szükség van, hogy lezáruljon ez a folyamat. De ez a nemzetközi szolidaritásnak köszönhető, annak a politikai támogatásnak, amit Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország nyújtott Argentinának igazságszolgáltatási szinten. Azokban az időkben, amikor már lehetett ilyen tárgyalásokat szervezni Argentínában a büntetlenségről. Ez ugye 2003-ban vált lehetőségé. Argentína ma már példaértékű lehet nagyon sok ország számára, például Burma is követhetné nyomdokainkat, vagy más latin-amerikai országok, Chile, Uruguay, mert itt is szükség lenne olyan tárgyalásokra, amelyek során felelősségre vonják azokat, akik az emberi jogokat tiporták sárba, és még mindig büntetlenséget élveznek. Argentinában ez a folyamat főleg Csillét fogja nagyban befolyásolni, mert Csillében még mindig Pinochet politikai örökösei uralkodnak. Ebben az országban a kínzásokat, az eltűnéseket elkendőzik ezek az emberek. Úgy hiszük, hogy el kell törölni a büntetlenséget, és ez nagyon fontos a bíráknak is, politikai és nemzetközi ö, okoknál fogva is, hogy fényt derítsünk a múltra. Argentinában ma már a közvélemény tudja, hogy mi történt a túlélőkkel, hiszen tanúskodtak és tanúskodnak a bírósági tárgyalások során. Ennek nagy hatása van például az intézményekre, a szakszervezetekre, a középiskolákban most már a tanárok beszélnek arról, hogy mi történt a múltban, és ez első alkalommal van így Argentinában. A fiatalok és maga a társadalom első alkalommal hallhatja azokat a szörnyűségeket, amelyek ezekben a fogolytáborokban történt Argentinában. Ezért rendkívül fontos hangsúlyozni azt, hogy azok a tárgyalások, amelyek első alkalommal kerültek megrendezése Európában, végülis eredményesnek bizonyultak, és máshol is gyümölcsözőeknek tűntek. Hiszem, hogy a még nagyobb előrelépéshez szükségünk van a nemzetközi közösség szolidaritására. Az Európai Uniónak szorosan nyomon kell követni az eseményeket Argentinában. A jövőben is előre kívánunk lépni, ahogyan erre rámutatott Ráfekász doktor is, és ezen folyamat során továbbra is megszervezzük a tárgyalásokat. Sajnos a veszélyek megmaradnak az én hazámban is, és az egész latin-amerikai régióban. Ezért jöttünk el önökhöz, hogy több ezer áldozatot, az áldozatok családjait képviseljük, és ahogy Refekesz doktor is említette, az argentin államot képviseljük. Szeretnénk köszönetet mondani az Európai Uniónak mindazért, amit tett. És emlékeztetni is szeretném önöket López úr esetére. A nemzetközi közös, közösséget közelről érinti, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg, mindenképpen igazságot szeretnénk szolgáltatni. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk arra, hogy eljöhessünk önökhöz. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot önökkel, és ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen, Janzon úr, biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdések, úgyhogy most meg is nyitom a vitát, de örömmel jelentem be, hogy az argentin parlamenti delegáció elnöke, elnézést, a delegáció nevét keresem, a Mercosur országokkal ö, tartott kapcsolat delegációjának elnöke is körünkben van, úgyhogy ha szeretne hozzászólni, akkor kérem tegye meg, de mindenképpen önt kérem meg majd, hogy összegezzen. Anna Gomez, Portugáliának is eléggé fájdalmas a múltja, Jó, akkor talán kezdjük a delegáció elnökével. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak logisztikai szemszögből szeretném elmondani, hogy az én napirendem, ami úgy tűnik olyan, mint mindenki másé, mielőtt még rátérnénk az eszmecserére, illetve az én ö, zárszavamra ö, néhány előadót tartalmaz, akiket még nem hallottunk. Remes Lenikov úr, az argentin nagykövet, és egy másik úr is. Talán először hallgassuk meg őket, és majd utána nyissuk meg a vitát, és aztán le tudom vonni majd a következtetéseket. Elnök asszony. Jó, köszönöm szépen, bölcs tanácsát megfogadjuk. Tényleg nem adtunk még lehetőséget a nagykövet úrnak. Úgyhogy Lenikov nagykövet úr parancsoljon. Nagyon köszönöm, hogy külügyminiszter helyettese néhány nappal ezelőtt ellátogatott hozzám. Ez tényleg kiváló alkalom volt, hogy megértsem, hogy országuk mennyire elkötelezett a nemzetközi síkon az emberjogi kérdések mellett. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Csak néhány kiegészítő megjegyzést engedjenek meg Brefekes és Jansson urak után. Engedje meg, hogy Argentina álláspontjáról szóljak nemzetközi szemszögből. Bizonyára nagyon sokan a képviselők közül tudják, hogy Argentina és Európa kapcsolatai, barátsága messze távolba nyúlnak vissza. Az elképzelések, a kultúra, a kereskedelem, a beruházások, és több millió európai utazott Argentinába a 20. század első felében. Az 1970-es években Európa is nagyon sok argentin menekültet fogadott be. Ezek a kapcsolatok vezettek oda, hogy a demokráciát, az emberi jogokat, támogattuk, a xenofóbia ellen felvettük a harcot, végül is újra vizsgáltuk a büntethetetlenség kérdését, hogy csak néhányat említsek. Mindezen területen Argentina egyetemleges jogokat tart szem előtt. Talán gazdasági, környezetvédelmi, szociális kérdésekben nem értünk egyet, mert ez attól függ, hogy milyen fejlettségi szintet ért el az ember, és hogy hogyan közelít ezekhez stratégiai szempontból. De ami az alapvető emberi jogokat illeti, itt semmi nézetkülönbség nincs közöttünk. Argentina számára ez alapvető kérdés. Az igazságszolgáltatás, az emlékezés, az igazság, a sebek begyógyítása, ezekre mind szükségünk van, hogyha szilárd demokráciát akarunk. Ezt pedig Argentina jogalkotói, igazságszolgáltatási és végrehajtó hatalma is megértette és elfogadta. Az emberiség elleni büntettek felderítése részévé vált az állampolitikának. Nyilvánvaló, hogy a közelmúlt diktatúrája ö, nagy sebeket okozott ö, nálunk. Így volt ez Európában is. Nagyon nehéz demokráciát építeni az ilyen szörnyű emlékekre. Ugyanez a helyzet Argentinában is. Demokratikus rendszert próbálunk kiépíteni, Argentina és az EU 2008. decemberében politikai dialógust indított emberjogi kérdésekben. Többször találkoztunk egymással, nemzetközi fórumokon közösen léptünk fel, az ENSZ emberjogi tanácsában tevékenykedünk együtt, és New Yorkban. Nyilván ez igaz a bilaterális kapcsolatokra is. Különösen egyetértünk abban, hogy mindannyiunknak ratifikálni kell az egyének védelméről szóló nemzetközi egyezményt az eltűnések ellen, talán még egy államnak kell ratifikálnia ezt ahhoz, hogy hatályba lépjen. Argentina és Európa közösen lép fel például az, a halálbüntetés eltörlése elleni harcban, illetve a nemzetközi jogban a súlyos büntettek kategóriájában. Ez csak néhány példa annak illusztrálására, hogy milyen gyümölcsözően működünk együtt ezekben a rendkívül fontos kérdésekben. Nagyon fontosak ezek a kérdések ugyanis demokráciáink megerősítése szempontjából. Ezen kívül Argentina nagyon sok kezdeményezés elindítója, a Right for Truth, például így ilyen példa, illetve a legsúlyosabb büntettek a nemzetközi jog terén. Mindkét, terén, mindkét terület terén nagyon sok ország támogatta a biztonsági tanács ilyen jellegű határozatait. De mivel az Emberi Jogi Albizottságban vagyunk, el kell mondanom azt is, hogy Argentina európai kapcsolatait tekintve a madridi csúcson mindig is azt támogatta, hogy a latin-amerikai térség és Európa szoros kapcsolatokat ápoljon ezen a téren. Tavaly indítottunk be egy dialógust, és két-három havonta ülünk össze, amikor is megtárgyaljuk azokat a problémákat, amelyek a bevándorlókat érintik, akár Dél-Amerikából, vagy pedig a karibi térségből. Itt 6-8 millió emberről érint ez a probléma. Nos, ami az emberi jogok védelmét életi, úttörő szerepet vállaltunk fel Latin Amerikában. Főleg a büntethetetlenség elleni harc terén több oldalú szervez, multilaterális szervezetek keretén belül ö, sikerült például együttműködnünk a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Végezetül annyit szeretnék még mondani, hogy a demokrácia tisztelete, a közrend, az emberi jogok védelme, a halálbüntetés eltörlése terén egyedül nem vehetjük fel a harcot az egész világgal. Szükség van az együttműködésre, például a Nemzetközi Büntetőbírósággal is. Így tudunk közösen fellépni a mindenféle negatív jelenségek elharapódzása ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen nagykövet úrnak a beszédét, és most itt az ideje, hogy a kollégáknak átadjuk a szót. Gomez asszony kezdi majd. Azt szeretném volna elmondani, hogy portugál, úgyhogy vannak tapasztalatai már a diktatúrákról. Parancsoljon, asszonyom! Como eh, demostración de mi agradecimiento. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon hálás vagyok az argentin vendégeinknek, hogy eljöttek, és nagyon örülök annak, hogy a nagykövet úr is képviselteti magát. Spanyol és portugál nyelv keverékét fogom majd használni, hol spanyolul, hol portugálul beszélek. Argentina nagyon csodálatos példája annak, amilyen az emberiség általában. Én Portugáliából származom, ez az ország is szintén megélte már a diktatúrát, és azt kívánom, hogy bár csak Portugáliában ilyen bírósági tárgyalások lettek volna, mint önöknél Argentinában, most sokkal kevesebb problémánk lenne a jogrendszerünk segítségével elkerülhettük volna ezt a problémát, ha a mi jogrendszerünk ugyanúgy működött volna, mint az önöké Argentinában. Én nagyon szorosan figyelemmel kísértem az eseményeket Argentinában, és azt is, hogy az ENSZ-ben mi történt, az Emberi Jogi Bizottság munkáját is figyelemmel kísértem. És azt szerettem volna még mindenképpen elmondani, hogy az a munka, amit Argentina elvégzett rendkívül fontos. Megpróbálták az igazságot feltárni Argentinán belül, de igazából ez egyfajta egyetemes igazságszolgáltatás is. Nem csak arról van itt szó, hogy ilyen testületeket hoznak létre, mint eh, az a munkacsoport, amely az eltűnt személyek sorsával foglalkozik. Ez a munkacsoport a argentin diktatúra évei után kezdte meg a munkáját. Ugye tudjuk, hogy rengeteg ember tűnt el a rezsim tevékenységének köszönhetően, és én eh, fejet hajtok ezelőtt, a kötelezettség előtt Argentina nagyon komolyan kötelezettség kötelezettséget vállalt amellett, hogy eh, feltárja a múltat, megvédje az emberi jogokat, és a bűncselekmények elkövetőit bíróság elé állítsa. Az a véleményem, hogy mindig így kellene eljárnunk, és az igazság szolgáltatás kellene, hogy a legfontosabb legyen. Visszatérek Burmára, Alberto Dallotto példájára, ugye ő megemlített, őt megemlítette az elnök asszony is a délelőtti beszédében, ja, aki az 1980-as években, 87-88-ban ő volt az egyik meghatározó figura, megpróbálta az Európai Uniót bevonni, Európát bevonni a helyzet megoldásába. Argentina mindig támogatott minket egyébként ezen a téren, az ilyen ügyekben. És a nemzetközi szintű igazságszolgáltatás Argentina számára mindig fontos volt. Ez portugál szemmel különösen fontosnak tartom. Nehéz ezeket a súlyos emberi jogsértéseket végignézni. Még Kelet-Timor is eszembe jut. Hogyha bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk Argentina támogatására, mindig számíthatunk, és mindig számíthattunk is a múltban. Ez mindig is így volt. És még most is természetesen komoly erőfeszítéseket tesznek, nem zárult le ez a folyamat, és ez példamutató egész Latin Amerika számára. Van egy eset, amit még nem említett meg a kollégám, Kolumbia példája. Itt is találunk néhány nagyon bátor bírát, és azt is látjuk, hogy a civil társadalom igenis változást akar. Azonban politikai és intézményi támogatásra is szükségünk van, olyan típusú támogatásra, amelyet Argentinában megkaptak. Elnézést, elnök asszony, egyetlen egy dolgot még mielőtt visszaadom a szót. Szeretnék fejet hajtani Argentina példája előtt is. Azért is, mert kulturálisan nagyon hasonló az én hazám, Spanyolország is, Spanyolország is nagyon hasonló, és látható, hogy Spanyolországban milyen tendenciák vannak most jelen a jobb oldali gondolkodók nem hajlandóak elismerni, nem hajlandóak foglalkozni a spanyol polgárháborúban elkövetett bűncselekményekkel. Tehát még egyszer hadd gratuláljuk a nagyon bátor bíráknak. Yes, thank you very much, Anna. Igen, köszönöm szépen, Anna. És most Kill Nielsen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, asszonyom. Szeretnék köszönni mondani a vendégeknek. Nagyon érdekes volt, amit mondtak. Néhány kérdésem lenne, amire már részben ugyan válaszoltak Gomez asszony is. Tehát az alapvető kérdés, mi a hatása annak, ami most folyik Argentinában, a többi latin-amerikai országra elsősorban, és ezen túl, persze. Úgy tűnik számomra, hogy az a fontos, hogy hogyan lehet általánosítani ezt a gyakorlatot, ami hát példaértékű. Mit várnak az Európai Parlamenttől? Mit várnak tőlünk? Ezen gondolkodtam, amikor jöttem ide. Erre egy kicsit ki is tértek, de szerintem fontos lenne kicsit részletesebben kifejteni ezt a részt a mai napon. Végül pedig felvethető az a kérdés is, hogy persze beszélnek ezekről a tárgyalásokról, de mi a valós lehetősége annak, hogy a bűnösöket el is ítélik, és milyen fajta ítéletre számítanak? Ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Kiel Nielsen. Köszönöm szépen, Kiel Nielsen asszony. És most Sinclair asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm a vendégeknek és nagykövet úrnak azt, hogy ennyire átfogóan szóltak a témáról. Mondjuk nagyon nehéz ezek után kérdéseket feltenni, mert annyira kompakt volt ez az információ. Én tavaly elutaztam Argentinába, egy csodálatos ország ez, nagyon élénk, előre tekintő, és nagyon remélem, hogy a sokkal pozitívabb jövő vár erre az országra. Reménykedtem abban, hogy jövő hónapban újra elutazhatom ide, de el kellett halasztanom a látogatásomat. Egy-két dologra szeretném bátorítani önöket. Már itt is fúj a változás szele Dél-Amerikában, ahogy látszik, és Argentina jár az élen. Nagyon biztató, hogy ezek a tárgyalások lezajlanak. És ezek az emberek bíróság elé kerülnek. Ez egy nagyon jó példa, megmutatja más országban is, más országokban is a bűncselekmények elkövetőinek, hogy nincs menekülés, akár 10-15-20 év elteltével is még bíróság elé kerülnek, és el kell, hogy számoljanak azzal, amit cselekedtek. Tehát mindenkit arra bíztatnék, hogy folytassák ezt a munkát. Elnök asszony is tudja, hogy én nem vagyok az Európai Uniónak nagy támogatója, és én általában kritizálom, amennyire tőlem telik. De egyetlen egy pozitív dolgot hadd említsek, a Szaharov díjat, és ennek a Szaharov díjnak az egyik nyertese pontosan egy argentin személy volt. Remélhetőleg ez felhívta a figyelmet arra, hogy mi mennyire becsüljük ezt a munkát, amit Argentinában végeznek vannak barátaim Argentínában, akikkel folyamatos kapcsolatban állok, és Facebookon, illetve egyéb internetes programokon keresztül mindig tájékoztatnak engem az eseményekről, és nem szeretik, hogyha őket volt gyarmatnak kezelik, és így tovább. Tehát az az igazság, hogy arra kell figyelnünk, hogy ugyan a támogatásunkat biztosítjuk önöknek, de nem kívánunk hegyi beszédet tartani önöknek, és nem kívánunk magas lóról beszélni, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, mondja az elnök. Azt, hogy most akkor a Merkozur delegáció elnöke Janez úr fog szólni. Mucha, <clears throat> muchas señora presidenta. elnök asszony. Én szeretnék gratulálni az emberi jogokért felelős albizottságnak, hogy kezdeményezte ennek a kérdésnek a napirendre tűzését, és hogy foglalkozunk, különösen Argentina példáján a büntetlenséggel szembeni fellépéssel. Különösen szeretném megköszönni dr. Ráfekaz és Jánzon, valamint Lenikov uraknak a beszámolójukat az aktuális helyzetről. Nagyon sok tanulságot levonhatunk ebből a vitából, a hozzászólásukból. három képviselő is hozzászólt a témához, és mindegyik gyakorlatilag alátámasztja ezeket a következtetéseket. Én úgy érzem, hogy az egyik következtetés a Nemzetközi Büntető Törvényszég számára talán csalódást okozhat, ugyanis a büntetlenség fölött, ha szemet hunyunk, akkor nem, hunyunk, akkor nem beszélhetünk az emberi jogokról egyidejűleg. Azt hiszem, hogy a két úttörő szerepet játszó országot támogatni kell ebben a térségben, így a különböző pártokat, emberi jogi szervezeteket, a médiát, a sajtót, akik felvállalták ezt a kezdeményezést, és eljuttatták eh, ezt az üzenetet a közvéleményhez. Argentina jó példa arra, hogy hogyan lehet eh, eljárni, és gyakorlatilag példaképül szolgálhat mások számára is. Remélem, hogy minden ország, amely hasonló sorsot élt meg a múltban, vagy most éli ezt meg, ahol autoriter rezsimek vannak hatalmon, amelyek lábbal tiporják az emberi jogokat, Szerintem ezek az országok is láthatják, hogy nem bújhatnak ki a büntethetőség alól az általuk elkövetett bűncselekmények miatt. A totalitárius rendszerek, amikor Európában hatalmon voltak, itt is voltak diktatúrák, több tíz, százezer, millió ember esett áldozatul a holokausznak, a kínzásoknak, gyilkosságoknak, de a 20. század második felében is fennálltak diktatúrák Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban. Gomez asszonyt én is támogatom egyetértek azzal, amit elmondott. Spanyolországban például nem tudtunk megbirkózni a büntetlenség problémájával. A 70-es években, a diktatúra végén, amikor a diktatúra csírái fel ütötték a fejüket, akkor nem sikerült minden korábbi bűncselekmény elkövetőjét elítélni. Sokan eltűntek, a polgárháború alatt és 39 után is, tehát a polgárháború után is. És ezek az eltűnések egészen az 50-es évekig tartottak. Ha azonban megnézzük az igaz, igazságszolgáltatást, a tárgyalásokat nehéz volt megszervezni, ugyanis, hogyha már az elkövetők meghaltak, akkor nagyon nehéz eljárást indítani. De itt a tárgyalásoknak a történelmet is szolgálniuk kellene, tehát a bíróságoknak foglalkozniuk kellene ezekkel az ügyekkel és körülbelül 150 ezer áldozat családja érdekében indultak tárgyalások, akik igyekeztek igazságot keresni arra, hogy hozzátartozói tömeg sírokban fekszenek. Ugyanakkor viszont ezért a kezdeményezésekért a legfelsőbb bíróság csak azt aki ezt elindította, az ővele szemben indítottak eljárást. Nem voltunk abban a helyzetben, hogy megfelelően lezárjuk az ügyet, és megfelelő igazságot szolgáltassunk a spanyol diktatúra áldozatainak. Nagyon fontos a közvélemény. 83-ban Alfonzin elnök három katonai vezetőt idézett bíróság elé, de a diktatúrát követő időszakban meglehetősen nehéz igazságot szolgáltatni. És Ugyanakkor viszont elmondható, hogy voltak olyan próbálkozások, amelyeket siker koronázott. Igyekeztek igazságot szolgáltatni. Az univerzális, az egyetemleges igazságra kell törekednünk. Ez alapvetően fontos a büntetlenséggel szembeni küzdelemben, és e tekintetben Argentina kiváló például szolgál. Elnök, köszönöm szépen, János úr. A hozzászólásait, igen, értékesek voltak ezek a vitában. És most azt hiszem, hogy lehetőségünk nyílik még arra, hogy még egyszer meghallgassuk a három vendégünk reagálását, és esetleg még további megjegyzéseket. Nekem lenne egy kérdésem. Az albizottságunk áldozatokat nagyon gyakran megkeresik a különböző erőszakos cselekmények áldozatai. Mi nyilván nem igazságszolgáltató fórum vagyunk, mi politikai szervezetként működünk. De engem izgat ez a kérdés, hogy mit lehetne kínálni a jelenleg folyó atrocitások áldozatainak Észak-Kaukázusban, Sri Lankán, Burmában, Észak-Koreában, ugyanis ezekben az országokban az áldozatok nagyon gyakran bizonyítékokkal támasztják alá az ott folyó atrocitásokat, erőszakos cselekményeket, emberi jogi sérelmeket. Nem tudom, hogy Argentina mit tudna javasolni, hogy az ilyen áldozatok csoportjainak mit tudnánk mondani, mit tudnánk kínálni, hogy ezeket a dokumentumokat, ezeket a bizonyítókokat megőrizzék, akkorra, amikor az elkövetőket végre bíróság elé lehet vinni. Hogyan lehet ezeket a kezdeményezéseket elősegíteni? Nagyon gyakran beszélünk olyanokkal, akik e, ilyen helyzetben vannak, és folyamatos fenyegetettségben élnek. Egyes kormányok, biztonsági szolgálatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek az okmányok, dokumentumok eltűnjenek, ne lehessen ezeket összeszedni. Tehát akkor még egyszer megadnám a szót Rafikas doktor először is. Bien, muchas gracias. Eh, comenzaría entonces. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Röviden szeretnék reagálni az ön megjegyzésére, ami az agályokat illeti. Az argentin tárgyalások akkor lehetnek akkor bírhatnak jelentőséggel, nem csak a kormány, hanem az áldozatok számára is. Ha az Európai Unió valamilyen hivatalos állásfoglalásban vagy nyilatkozatban adna hangot a támogatásában. Ugyanis a szomszédos országokban még mindig némileg vonakodnak az ilyen lépésektől, nevezetesen, hogy kövessék-e Argentina példáját, és intézményesítsenek-e hasonló eljárásokat. Igen, csak fontos lenne számunkra, ha az európai parlamenti képviselők meglátogatnák Argentinát, és helyszínen megvizsgálnák a tárgyalásokat, megnéznék, hogy a különböző politikai szervezetek, igazságszolgáltatási szervezetek, politikai pártok hogyan viszonyulnak ehhez a folyamathoz. És pusztán az Európai Parlament argentinai látogatása igen komoly jelképes gesztus lenne a média felé is. Természetesen mi nagy örömmel veszünk minden gazdasági segítséget, intézményfejlesztési segítséget az Európai Uniótól, és tisztában vagyunk azzal, hogy Európában milyen óriási tapasztalatok vannak a különböző egyezmények kapcsán, tehát ezek a tapasztalatok is igen hasznosak lehetnek, és ha megengedi, akkor a többi tisztelt képviselő által felvetett kérdésre is reagálnék. Elhangzott egy kérdés, hogy az emlékezet és igazság politikája hogyan hatott ki a régió többi országára. Én azt hiszem, hogy ez a hatás kisebb volt, mint ami lehetett volna az elmúlt évek során. Optimisták voltunk eleinte, hogy ez a politika úgymond megfertőzi a szomszédokat, Uruguayt, Brazíliát, Csillét, Paraguayt különösen. De mindez idáig sajnálatos módon nem tapasztaltunk semmilyen komolyabb hatást. Természetesen nekünk folytatnunk kell a munkánkat. Nyilvános fórumokon, emberi szervezeteken, e, emberi jogi szervezeteken e, keresztül Argentina nagyon aktívan felép annak érdekében, hogy a szomszédos országokban is egy hasonló emlékezés és igazság felderítésére irányuló politikát folytasson, és ebben az Európai Uniónak is szerepe lehet. Például az EU égisze alatt lehetne szervezni megbeszéléseket, szakértői tanácskozásokat, különböző szemináriumokat lehetne rendezni, de komoly jelképes értéke is lehetne. Az ítéletekre vonatkozó kérdésre válaszul, nyilvánvalóan az ítéleteknek arányosnak kell lenni az elkövetett bűncselekményhez képest. Éppen ezért egyes esetekben most, és most a legsúlyosabb bűncselekményt említve a gyilkosságot, a kínzást, aminek több száz vagy ezer ember esett áldozatul, a legsúlyosabb tétellel sújtjuk, ami az életfogytig tartó börtön büntetés. 25 év a kevésbé súlyos bűncselekmények kapcsán, és a bűn szövetségben elkövetett bűncselekmények esetén. Az argentin tárgyalások során, és itt most polgári bíróságokról beszélünk, ezek a bíróságok az éppen akkor hatályos büntetőjog alapján ítélkeznek. Tehát amikor ezeket a bűncselekményeket elkövették. Tehát a büntető tételeket ezek a jogszabályok határozzák meg. Argentinában nincs halálbüntetés. Los condenados tienen eh, a bíróságok ítélkezési gyakorlatában a vádlottnak természetesen minden joga megvan a védelemre, mint amit bárki bíróság elé idézett alperes vagy vádlott élvez Argentinában. Köszönöm szépen. Most pedig Jánzon úr kap szót. Köszönöm szépen. Egyetértek az elhangzottakkal, Rafekas bíró úr által elmondottakkal. Egy rövid megjegyzésem lenne, azzal kapcsolatosan, hogy milyen hatást váltott ki a nálunk zajló folyamat a környező országokban, illetve hogy az Európai Unió milyen befolyással lehet a folyamatokra. Két dolgot szeretnék említeni az ügyészek, bírák és mindenki, aki a tárgyalásokban részt vesz, sajnálatos módon másként nézik a büntetlenség kérdését, és gyakran meg van kötve a kezük, minden esetre, ahol erre módjuk van, ott megpróbálják befolyásolni az eljárást. A legtöbb bíra előadja a véleményét, és vannak olyan bírók is, akik bűnszövetség miatt állnak bíróság elé, előtt. Tehát nagyon fontos, hogy a most nálunk zajló tárgyalásokban közvetlenül kommunikáljunk, kapcsolatba lépjünk a különböző diplomáciai testületekkel, például a francia nagykövetség dolgozóival, vagy a spanyol, német diplomatákkal, Argentinában szolgáló diplomatákkal a tárgyalások során. Ez nagyon fontos, ugyanis a bíróság odafigyel rájuk. Tehát ilyen típusú támogatásra van szükségünk. Mit tehet az Európai Unió a különböző szervezetek, így például az Európai Parlamenten. Egyetértek Rafekas doktorral abban, hogy szükség van közös találkozók megszervezésére a mi országainkban, arra, hogy tárgyalásokat folytassanak a kormányokkal, ellátogassanak, megnézzék, hogy mi történik az országban en algunas, en algunas Van egy kisebbségi vélemény, de ez eléggé meghatározó a médiában is, nevezetesen, hogy ezeket a tárgyalásokat be kéne szüntetni. Szoros figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és mint ahogy tisztelt Janes képviselő úr is elmondta, mindez nagyrészt a közvéleménytől függ, és éppen ezért biztosítani kell, hogy a közvélemény támogassa az igazságszolgáltatást. Tudjuk, hogy más országokban is sérültek az emberi jogok, Kolumbiában és máshogy, és pontosan ezért azt kell biztosítani, hogy az argentin példát változatlanul fenntartsuk, és az Európai Uniónak is támogatnia kell ezt. Ugyanis, hogyha ez az argentin példa kudarcot val, ennek dominó hatása lesz más térségekre nézve is, például Afrikában. Tehát, hogyha az argentin példa kudarcot val, ez másút is kihatással lesz. Viviente nacional, de nacionalidad uruguaya cuando fue a declarar a la egy urugvái állampolgár áldozat tanúskodott Argentinában, Itt most egy illegális börtönben elkövetett bűncselekményekről beszélünk. Ezt a nőt 20 napig tartották fogva, kínozták és illegálisan kitoloncolták a saját országából. A tárgyaláson elmondta, hogy mennyire jó, hogy itt lehetek, és van olyan bíró, aki meghallgatja a beszámolómat, a tapasztalataimat, a többnapos kínzatást, és végül is meghallgat egy bíró, ami Uruguayban elképzelhetetlen lett volna. Ez egy nagyon megrázó beszámoló volt egy túlélőtől, és azt hiszem, hogy ezt a tapasztalatot másút is megtapasztalhatjuk. És lehetővé kell tenni, hogy ilyen folyamatok beinduljanak más országokban is, Reméljük, hogy ez bekövetkezik, én optimista vagyok, de a lényeg az, hogy segítségre van szükség a példa fenntartása érdekében. Köszönöm szépen, Jansen úr. Most a nagykövet úrnak adnám meg a szót, hogy kérem, tegyen néhány megjegyzést. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Nos, hogy mivel segíthetnének Argentinának? Hát elsősorban úgy gondolom, a továbbiakban is folytatnunk kell azt a dialógust, amelyet kialakítottunk Argentina és az EU között. Egyre intenzívebbé kell tenni, hogy nemzetközi fórumokon, az ENSZ-ben együttműködhessünk. És a demokrácia és az emberi jogok védelméért közösen szállhassunk síkra. Ez nagyon fontos, és ezt mélyítenünk kell. Hogy itt az Európai Parlamentben konkrétan mit tehetnének? és mivel segíthetnének nekünk Argentinában? Hát úgy gondolom, hogy ahogy Rafekesz doktor is elmondta, például egy nyilatkozattal segíthetnének nekünk, de kérem, ne felejtsék el, hogy szuverén országról van szó, ahol független az igazságszolgáltatás, és egy-két jobboldali csoportocskán kívül, akik együttműködtek a diktatúrával, és, és a demokrácia vízét fel akarják sarazni. Úgy gondolom, hogy elegendően felnőttünk ahhoz a feladathoz, hogy saját antitesteinket kialakítsuk, hogy a demokrácia továbbra is életképes legyen. Úgyhogy, ahogy már említettem, az álom három karja, három pillére, a parlament, a végrehajtó szerv és az igazságszolgáltató szerv mindent megtesz annak érdekében, hogy az igazságot megállapítsa. És ha bárki el szeretne utazni Argentinába meglátogatni minket, nagy örömmel fogadjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Ráfekas doktor, Jancon úr. Úgy gondolom, hogy most már jobban látjuk azt, hogy a jövőben hogy tudunk nem csak odafigyelni Argentinára, és javaslatokat megfogalmazni, hogy hogyan támogathatjuk Argentinát. Biztos vagyok benne, hogy delegáció vezetünk Janis úr nem fog elfeledkezni ezekről a dolgokról. Janis úr ezen kívül még a bizottsággal is tárgyalhat azokról a lehetőségekről, amelyek előttünk állnak a segítség nyújtás terén. Nyilván nagy feladat a nemzetközi igazság képviselete és támogatása, az emberjogi szervezeteket kell támogatnunk, legyenek azok regionális szervek, az ENSZ adott szervei, nemzetközi szervezetek, támogatnunk kell a Nemzetközi Büntetőbíróságot annak érdekében, hogy azok, akik megérdemlik, hogy ez elé a fontos nemzetközi bíróság elé kerüljenek, oda is jussanak. Hát az elmúlt időszakból Albasirov elnök esetében nem igazán voltak kecsegtetőek a tapasztalatok. De ott van a nemzetközi egyezmény, amit ratifikálni kell mindenkinek, mert egy hiányzik még az országok sorából. a eltűnése kényszerített emberekről szóló egyezményről van szó, ezt is támogatnunk kell és az év vége felé az ENSZ emberjogi tanácsának jelentéséről is lesz szó a titkos ö, börtönökről, és nagyon remélem, hogy Novák és Sárna urak, akik írták ezt a jelentést, itt lesznek majd velünk. Sárna úrtól hallottuk már, hogy itt lesz. Tehát a titkos börtönök, ahol ezek az atrocitások ö, még most is folynak. Ö, Ezeket fel kell fedni, és igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak. Köszönöm szépen! Az ülést nem zárom még le. Először szeretnék egy parlamenti delegációt üdvözölni itt körünkben. Hallgatták az eszmecserénket, gondolom az AKC Európai Unió parlamenti közgyűlésére érkeztek, úgyhogy üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm nálunk. Az Európai Bizottsághoz szólnak kérdések, és Kill Nielsen asszonynak adnám meg a szót Barbara Lochmiller asszony nevében, aki ma nem tudott eljönni. Köszönöm asszonyom, mivel kolléganőm Barbara nincs itt, el szeretném mondani, hogy milyen kérdést fogalmazott meg. A ruandai helyzetről van szó. Mivel Paul Gagami elnök érdeme, hogy véget vetett a 94-es ruandai mészárlásnak, a jelenlegi emberjogi helyzet aggasztó, mert a kongói demokratikus köztársaság katonasága többször is behatolt az országba, nincs sajtószabadság, gyülekezési szabadság, a politika ellenzéket meggyilkolták, Rugan Bage urat, egy újságírót is, ezen kívül a zöldek képviselőjét is, akit ismertünk, vízterek Áurat, akit szintén meggyilkoltak, úgyhogy a kérdéseink az eléggé furcsa hallgatásra irányulnak Európa részéről az emberjogi kérdések vonatkozásában Ruandóában. Tehát a kérdés az volt kolléganőm részéről, hogy hogyan értékeli ezt a bizottság, és a bizottság fel fog -e lépni a ruandai hatóságok azokkal szemben, hogy tisztázzák Rugambáge és Viszek a urak meggyilkolását. Ezen kívül a kongói köztársaságban végzett atrocitásairól szól-e valami a ruandai katonáknak, mert ugye a sajtóban erről semmit sem olvastunk. Köszönöm szépen. A bizottság nevében kinek is adható meg a szót? Parancsoljon! Köszönöm! Elizabeth Ezanset vagyok, a bizottság afrikai ügyekért felelős osztályának vezetője például. Elnök azt, hogy nagyon sok kérdés felmerült a kérdésekben. Nagyon sok olyan kérdés, ami a 94-es ruandai tömegmészárlás végére vonatkozik. Az ENSZ jelentésének és vég, közbelépésének köszönhetően a helyzet megváltozott, de sajnos vannak még szomorú események. Az ENSZ jelentése megjelent ugyan, de ez még csak tervezett, úgyhogy egy nem hivatalos dokumentumról beszélünk, ami még nem nyilvános. Ezzel szemben a kérdése válaszolni szeretnénk. Azt kérdezik tőlünk, hogy a bizottság tud-e a ruandai eseményekről, és azt mondják nekünk, hogy az európai hangok nem szólaltak meg. Elnök asszony, azt szeretném elmondani, hogy természetesen tudjuk, hogy mi történt, és az Európai Unió gyorsan reagált, és erőteljesen az eseményekre, a gyilkosságokra júniusban és júliusban következtek ezek be. Itt van nálam a főképviselő Ashton asszony nyilatkozata, aki elítélte ezeket a gyilkosságokat, és azt kérte, hogy nagyon gyorsan, azonnal induljanak be a nyomozások. Ezen kívül a helyi Európai Uniós delegáció, illetve a hat misszióvezető két dialógust folytatott a nyolcas cikkről, a Kotonúi Egyezmény nyolcas cikkéről, a hatóságokkal július 13-án és augusztus 6-án ebben a témában. Azt kérdezik tőlünk, hogy hogyan értelmezzük az eseményeket, szerintünk. De még ha nem is tudnánk, hogy ki van a gyilkosságok mögött, illetve a gránát támadások mögött, tudjuk, hogy ezek az események egy stratégia részét képezik, amelynek célja, hogy Ruandában bizonytalan helyzetet teremtsenek. Jelenlegi információink szerint, ami a gyilkosságokat illeti, a bírósági folyamat beindult, Jean Leonard Rugambagi újságíró vonatkozásában két gyanúsítottat tartottak le négy nappal a gyilkosság után. A nyilatkozatok szerint megölte Karimera testvérét 94-ben. Úgyhogy Duganyag úr és Antán Karemega úr gyakorlatilag csak vendett áldozatai. Didász urat előzetes letartóztatásba helyezték, Keremere urat elengedték. A két tárgyalásra szeptember 27-én kellett volna, hogy sor kerüljön, de elhalasztották októberre, hogy az, ügy, a, az ügyvédek jelen lehessenek, ami André Kagua urat illeti. Júliusban elfogtak valakit, majd augusztusban elengedték, és folyik a nyomozás a rendőrségen. Elnök asszony, delegációnk továbbra is figyelemmel kíséri ezeket az eseteket, főleg azért, mert a zöldek elnöke azt kérte, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a gyilkosokat megtalálják és bíróság elé állítsák. A Kotonui Egyezmény 8-as cikke értelmében foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Köszönöm, elnök asszony, és kész vagyok válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Thank you. Does Mrs. Kiel Nielsen... Köszönöm szépen. Kiel Nielsen asszony, ö, López asszony nevében szeretne még kiegészítő kérdést feltenni. Rendben, köszönöm, köszönöm a válaszokat. Akkor áttérhetünk Kiel Nielsen asszony kérdésére, amit ő maga fogalmazott meg, igen, most a kurdok vonatkozásában fogalmaztam meg egy kérdést. Törökországban. Egészen pontosan egy olyan tárgyalást, amely október 18-án indul, amelynek folyamán 151 személy köztük többen is vannak, akik már több ö, hosszú ideje vannak letartóztatásban, tehát 151, 25 polgármester, vagy polgármester helyettes volt polgármester, Dirbel-Kiré e, például, ami ez egy egyik legjelentősebb város Kurdisztánban. Őt elég jól ismerem, mert én rendvárosának voltam ö, polgármester helyettes, és Dirbekir városával együttműködést folytattunk, ismertük egymást, fogadott minket, egy teljesen tiszteletreméltó pacifista személyiségről van szó. Tehát Vladimir úr január óta nem mehet török területre. Műeremer Erbi, aki az emberjogi uh, szervezetek egyik legfontosabb személyisége több mint egy éve börtönben van. Ezen kívül a, az Európa Tanács tagjai, Leila Güven és Seimus Beján is bíróság elé hurcoltattak. Felteszem a kérdést a bizottságnak ezen tárgyalások vonatkozásában, amelyek láthatóan politikai jellegűek. Milyen kezdeményezésekre került sor a politikai fogvatartottak vonatkozásában, hiszen Törökország messze van a kopenhágai kritériumoktól a kisebbségek tiszteletben tartásával szemben. Mi a helyzet Törökországgal mennyit lépett előre a kisebbségek terén, az emberi jogok terén, végül pedig az október 18-ai tárgyalás vonatkozásában a bizottság kíván -e megfigyelőket küldeni a helyszínre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kérdészen asszony. Hölc a úré a szó a bizottság nevében. Köszönöm, Köszönöm. Kérdészen asszony. Köszönöm Kérdészen asszonynak a kérdést. Nagyon fontos, ahogyan ezt a bővítési osztályvezető, aki Törökországgal foglalkozik is elmondta, hogy ott legyen minden érintett, ő is. A programnak megfelelően azt mondtuk, hogy 16 óra 45-kor itt lesz pontosan, most telefonáltam neki, de ez ugyan nem szokásos, de Otala asszony jó elnökletének köszönhetően már is sorra került erre a témára, úgyhogy most futásban van itt a folyosón, hogy ide érjen. Úgyhogy addig talán az orosz kérdésre térhetnénk át, amíg Jan Krisztof ideér, és Filori úr tekor válaszol Neil Kérsen. Kill Nielsen asszony kérdésére. Elnök. Látom, hogy a kérdés megfogalmazója egyetért. Akkor André Kine asszonynak adnám meg a szót, aki alelnökünk, hogy a kérdést fogalmazza meg, aztán majd én is csatlakozom. Köszönöm szépen. Az EU és Oroszország emberi jogi konzultációkkal kapcsolatos a kérdésem. Tehát, hogy ezek rendszeresek hat hónaponként zajlanak, 2005-ben indultak. És azon a kérdés, hogy ugye az Európai Bizottság honlapján meg lehet találni az információt, a következő szerepel a témák terén a csecsenföldi emberi jogi helyzet és az észak-kaukázusi helyzet, és itt az idézet vége. Tehát ezt idéztem a bizottság honlapjáról. A kérdésem az az, hogy mi a tartalma ezeknek az EU-Oroszország emberi jogi konzultációknak? Mi az orosz álláspont? ami a csecsenföldi emberi jogokat illeti, illetve az észak-kaukázusi térséget, illetve Észak-Oszétiát. A tragikus, a Beszleni iskola tragédiája, ugye, ami 2004-ben történt, felmerült-e ezeken a megbeszéléseken? És mi a helyzet a rokonokkal, a rokonok jogaival? Tájékoztatták-e őket az elhunytak hollétéről, azonosították-e a holttesteket, kaptak-e tájékoztatást a rokonok az információkra, milyen jogaik vannak, ez a kérdésem. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, André Kéne asszonynak, és azok kedvéért mondom, akik nem tudják, hogy André Kéne asszony, én és Berman úr ellátogattunk ebbe a Besztáni iskolába néhány héttel ezelőtt. Tehát akkor visszaadom az Európai Bizottságnak a szót. Köszönöm szépen. És köszönöm Andreki asszonynak is ezt a kérdést. Nagyon időszerű ez a kérdés hiszen most van ennek a szomorú eseménynek az évfordulója, hogy ez a Beszláni tragédia szeptemberben történt. Szerettem volna Andrekina asszony biztosítani arról, hogy az emberi jogi helyzet Észak-Kaukázusban, és különösképpen Csecsenföldön a párbeszéd tárgyát képezi tehát az emberi jogi konzultáció keretében belül lesz fölmerül. 2005 óta folytatjuk ezeket a konzultációkat. Tovább is mehetnék tulajdonképpen egy lépéssel, és elmondhatnám, hogy az emberi jogi helyzet volt ennek a megbeszélésnek a központi témája. 2005 óta ez a központi téma. Ha a legutóbbi ülésre gondolok vissza, akkor el tudom mondani azt, hogy az Európai Unió folyamatosan sürgette Oroszországot, hogy konkrét intézkedéseket vezessen be, a büntethetetlenséggel kezdjen valamit, különösképpen az igazságszolgáltatásban, a végrehajtásban. Az emberi jogvédő szervezeteket pedig meg kell védeni. Tehát erre kértük az orosz felet, az áldozatok számára pedig igazságot kell szolgáltatni. Az Európai Unió erre ösztönözte Oroszországot, hogy erősítse a civil társadalommal folytatott párbeszédet az észak-kaukázusi régióban, ahol sajnos nagyon szomorú a mostani helyzet, és egyre romlik. Mi volt a válasz Oroszország részéről? Hát azt láttuk legalább, hogy részt vettek a párbeszédben, és megpróbáltak válaszokat adni az egyes konkrét esetekre, amelyeket mi felhoztunk a párbeszéd során. Elismerte az orosz fél, hogy a biztonsági helyzet romlott az észak-kaukázusi térségben, és tudomásul vette az általunk felvetett problémákat, sőt ennél több tulajdonképpen elfogadta, elismerte, hogy az emberi jogvédők helyzete is romlott ebben a térségben, és a politikai vezetés állapotáról is beszéltünk. Ugye a újságíró, ennek a híres újságírónak a meggyőzés, meggyilkolása is sajnálatos módon megtörtént, Medvegyev elnök úr öt pontos stratégiát vezetett elő, és ezt az öt pontos stratégiát megbeszéltük. Az EU oldal üdvözölt ezt az átfogó megközelítést a terrorizmussal szembeni küzdelem terén. Sürgettük azt, hogy konkrét, rendszer szintű reformokat vezessenek be, ami pedig a 2004-es lövöldözéseket illeti a Beszláni iskolában, ezt már korábban felvetettük az emberi jogi párbeszédek során, 2005 és 2006-ban, a két fél már többször beszélt arról, hogy az áldozatok családjának milyen kártérítést, kompenzációt juttatnak. És Oroszországgal az EBSZ e keretén belül is tárgyalásokat folytatunk. A következő évben ismét lesz egy konzultáció. Az észak-kaukazusi térség lesz természetesen a napirend középpontjában. Tehát a vita minden aspektusa ezt érinti. Beszélünk a jogállamiságról, a civil társadalom munkájáról, az igazság létéről, az igazságszolgáltatásról, a nők helyzetéről ebben a régióban. Tehát ezt novemberben vizsgáljuk majd meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök asszony, és egy picit még visszaadom Andrikine asszonynak a szót. Egy rövid kérdésem lenne. Egyi Hautala megemlítette, hogy mi szeptember elején jártunk ott. Észak-Oszétiában és Ingusföldön is jártunk, és akkor találkoztunk a mazzarok képviselővel, illetve a Beszláni tragédia áldozatainak családtagjaival. És az az igazság, hogy hat évvel ezelőtt történt ez a tragédia, és azt hallottuk, hogy még mindig idézőjelben zajlik a nyomozás, zajlanak a vizsgálatok. Tehát egész egyszerűen nem fértek hozzá semmilyen információhoz ezek a családtagok, azért akartam felvetni még egyszer ezt a kérdést. Ők azt kérik, hogy az eltemetett holtesteket azonosíthassák, és ezt nem engedték meg a családtagoknak, tehát nem lehet exhumálni ezeket a holtesteket, nem tudják a saját családtagjaikat azonosítani. Aztán Ingusföldön Nazrányban járva találkoztunk menekültekkel, akik el kellett hagyják az otthonukat 18 évvel ezelőtt. Ugye manapság ez Észak-Oszétiához tartozik, tehát földre menekültek 18 évvel ezelőtt, és ami fontos az, hogy itt több ezer emberről van szó, nem is tudom, hogy 25 ezer, elfelejtettem a pontos számot, de több ezer ember él ebben a térségben nincs jogi státuszuk, nem tudnak semmilyen társadalombiztosítási járulékot kérvényezni, hihetetlen borzató történeteket hallottunk. Tehát az a kérdésem, és inkább azt arra kérném, hogy sürgetem, hogy mindenképpen vessék fel ezeket a problémákat az Oroszországgal folytatott emberi jogi konzultáció során. Tudjuk, hogy Oroszország a mi stratégiai partnerünk, és soha ne felejtjük el azt, hogy ez a stratégiai partnerség értékeken nyugszik, az emberi méltóságon és az emberi jogokon nyugszik ez a partnerség. Köszönöm szépen a elnök asszonynak, biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság visszakíván erre térni. Igen, elnök asszony, nagyon röviden megköszönöm először is hogy beszámolt az első kézben szerzett tapasztalatairól, és hogy elmentek a helyszínre, és ott látogatást tettek. Ez nagyon jó, szerintem ez az EU számára is nagyon jó, ez lenne az első megjegyzésem. A másik pedig, hogy igen, egyetértek önnel, meg fogjuk tenni ezt a nyomkövetést a kollégáimmal együtt, akik az emberi jogi konzultációban részt vesznek, tehát mindenképpen gondoskodni fogunk arról, hogy felvessük ezeket a témákat. Különösképpen azért is, mert ma önökkel ezt megtárgyaltuk. Tehát nagyon fontos, hogy az emberi jogi konzultáció során megfog, megfogalmazódott, az európai parlamenti képviselők által megfogalmazott aggályokat is fel tudjuk vetni. Úgyhogy mindenképpen felveszem a kapcsolatot a kollégáimmal, és továbbadom feléjük, továbbítom ezeket az aggályokat, amelyeket önök felvetettek, hogy felvegyük a problémákat a napi rendre. Nagyon sajnálatos, hogy az észak-kaukázusi térség az állandóan a napi rendünkön van ugye a helyzet nehézsége miatt reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül majd levenni a napirendről, mert annyira javulnak majd az állapotok, de egyelőre még nem tartunk itt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hát csatlakozunk önökhöz, és remélem, hogy sikerül megoldani ezeket a állandónak tűnő problémákat. Nagyon aggódunk az áldozatokért, tehát nagyon aggasztó híreket kaptunk tőlük, rengetegen eltűntek, rengeteg embert megkínoztak, elraboltak, és itt tehát igen komoly a helyzet. Az utolsó kérdést pedig én fogalmaztam meg, én tettem fel, ez is Oroszországgal kapcsolatos. Mindenki ismeri ennek az ügyvédnek az esetét, Szerge Magnyickinek az esetét, aki a fogdában halt meg, előzetes letartóztatásban volt Moszkvában, 37 éves korában. 2009. november 16-án halt meg ez az ügyvéd. És az információink szerint őt azért üldözték, mert a korrupcióval, csalással szemben vette fel a harcot. Ugyanazok a tisztviselők tartották fogva, akiket ő leleplezett, úgymond, akiknek a hát igen magas szintű csalását, adócsalását leleplezte. És ezzel kapcsolatos a kérdésem. Tehát hogyan értékeli az Európai Unió azt, hogy mennyire hatékonyan és függetlenül sikerült Magnitsky úr letartóztatását, fogvatartását lebonyolítani. Tudom, hogy ezt az emberi jogi konzultáció napirendjére már felvetették. Az Európai Unió elégedett azzal a válaszra, amit az orosz féltől kapott? Elégedett a nyomozás eredményeivel? És hogyha nem, akkor milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az emberi, jogi, az emberi jogsértésekkel és a korrupcióval szembeszálljon. Köszönöm szépen. Igen. Malecki úr halála nagyon tragikus, és komoly aggályokat vetesz fel az Európai Unió számára. Az ügyet nagyon szorosan figyelemmel kísértük, és tisztában vagyunk azzal, hogy hát nem ért el a vizsgálat semmilyen áttörést, legalábbis egészen idáig ebben az ügyben. Úgyhogy annyit tudok elmondani, hogy számunkra minden emberi jogsértés nagyon fontos, tehát hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák. És ebben az értelemben üdvözöltük Medvegyev úr felhívását. Ő azt sürgette, hogy Agnicki úr a halálát vizsgálják ki minél sürgősebben. Az az igazság, hogy ez nem egy egyedi eset, az egész helyzet kontextusában kell ezt vizsgálni, és megint Medvegyev úr szavaira hivatkozhatunk. Ő szó szerint azt mondta, hogy egyfajta jogi nihilizmus uralkodik az Orosz federációban. Ebben az esetben is hangsúlyozta, hogy hatékony és független vizsgálatra van szükség. Az Európai Bizottság és az orosz hatóságok között megvan a kapcsolat, tájékozódunk a joggyakorlatról Oroszországban, illetve arról, hogy a büntető jogi keretek között hogyan járnak el a hatóságok. Tudjuk, hogy sokkal nagyobb, átfogóbb reformokra van szükség az orosz igazságszolgáltatásban. Magnitsky úr halála, halálának az eredményeképpen viszont Medvegye elnök fellépett, és ezek a reformok a napirendre kerültek. Tehát a tragikus haláleset után Medvegyev elnök úr kezdeményezte a büntetés végrehajtási rendszer reformját és a BTK módosítását is, tehát hogy ne lehessen börtönbe zárni azokat, akik ellen még nem született meg a jogerős ítélet. Az Európai Unió üdvözölte ezeket a kezdeményezéseket. Februárban látogattunk el Oroszországba idén, és Eston főképviselő asszony találkozott Medvegyev és Lavrov urakkal, és arra kérte őket, hogy aktívan tevékenykedjenek a jogállamiság megerősítésében Oroszországban. Elmondtam, hogy a következő konzultációnk, emberi jogi konzultációnk november 17-én lesz. Tehát itt fogjuk felvetni majd a jogállamiság, illetve az igazságszolgáltatás témáját. Ezek állandó napirendi pontok az üléseinken, és nagyon fontos napi rendi pontok. Tehát ezekre november 17-én is sor kerül, ahogy mondtam. Megpróbáljuk az egyedi eseteket is megvizsgálni, Magnitsky úr esetét is. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy Medvegyev úr retorikája ellenére, be, és az, annak ellenére, hogy a belső, illetve külső nyomás, nyomás is nehezedik Oroszországra, még senkit nem állítottak bíróság elé hivatalos váddal ebben az ügyben. Tehát Magnitsky úr ügyében még nincsen semmilyen eredmény. Mastrom asszony az Európai Belügyi Biztos 2010-ben Kazanban egy ülésen kifejezte a véleményét, azt, hogy az Európai Bizottságnak igen komoly aggályai vannak. Ezt az orosz igazságügyminiszternek is elmondta. És ez az ügy egészen a mai napig lezáratlan, és nagyon fontos tesztje lesz Medvegyev úr retorikájának, úgymond, hogy megvalósul-e az a gyakorlatban, amit Medvegyev úr ígér. És ezt az orosz kapcsolatokban fel fogjuk vetni. Tehát majd meglátjuk, hogy mi történik a valóságban. Köszönöm. I'm very glad to hear that you will continue to... Nagyon örülök hogy a nyomozást továbbra is a napi renden fogják tartani, és folyamatosan rá fognak kérdezni újra és újra, hiszen ahogy hallottuk öntől is, még eddig nem volt semmilyen eredmény, attól függetlenül, hogy maga az elnök nyilvánosan felszólította arra, hogy a vizsgálatot folytassák le. Ön is felhívta arra és a figyelmet, hogy ez nem egyedi eset, tehát sokkal több ilyen eset van. Tudjuk, hogy az emberi jogi konzultáció keretén belül az önök partnere általában a külügyminisztérium, tehát önök a külügyminisztériummal állnak kapcsolatban. Én és a kollégáim figyelemmel kísértük az eseményeket, és azon a véleményen vagyunk, hogy az igazság és a belügyminisztérium képviselőit is el kellene hívni, hogy a büntetés végrehajtás és az igazságszolgáltatási rendszerek reformját megbeszéljék, megvitassák, hogy ne lehessen visszaélni ezekkel a rendszerekkel semmilyen módon. Tehát kérdezem, hogy tettek-e már ilyen lépéseket, hogy a bel és az igazságügyminisztérium képviselői közvetlenül bevonják a párbeszédbe. Thank you very much, uh, Mrs. Otella. I mean, once again, uh... Köszönöm, Hautela asszony. Ez egy nagyon jó kérdés. Az egyik csalódásunk a 2009-es tárgyalás volt, az volt, hogy ugyan érdekesek voltak a tárgyalások, de diplomatikus, egy diplomáciai új gyakorlata, úgy tetszik. Kínához hasonlóan egy felülvizsgálati folyamat zajlik az emberi jogok terén Oroszországban, és az egyik fontos kérdés a napirendünknek pontosan ez, amire rákérdezett. Ugyanakkor viszont jó volt látni, hogy Malmström biztos asszony, amikor más fórumokon találkozik Oroszországgal, az orosz igazságügyi minisztériumi kollégával, akkor ne szigeteljük el az emberi jogok kérdését, hanem ezeket is vonjuk be a tárgyalások fő sodrába. Köszönöm szépen. Köszönöm Herz úr, és köszönöm a bizottság hozzászólását, és akkor elérkeztünk a kérdéseink végére, és legvégezetül szeretnék két kiváló emberi jogi, illetve elnézést, a bizottság törökországi szakértője közben megérkezett? Igen, elnézés, elnézést, Kinesz asszony. Már a kérdés elhangzott, úgyhogy közvetlenül meghallgathatjuk a választ. Igen, Törökország megérkezett. Elnézést, hogy később érkeztem, de éppen török látogatókat fogadtam, akik a szólásszabadságról, sajtószabadságról számoltak be Törökországban. Ami a kérdést illeti, a bizottság szoros figyelemmel kíséri az eseményeket, aminek keretében 151 embert ítélt, illetve ellen emeltek vádat a PKK terrorszervezetben elkövetett cselekményekért. Ennek a rövidítése KCK. A bíróság a vádiratot befogadta 2010-ben, és a meghallgatást 2010. októberére tervezik a Gyarbakeri, az ország délkeleti részén lévő bíróság előtt. A tárgyalás várhatóan novemberben lesz, és várhatóan legalább 200 ügyvéd vesz részt az eljárásban. 104 vádlott fogságban van, és a többiek még szabadlábon védekezhetnek. Az emberi jogi szervezet elnöke Erbei úr, valamint a Diyarbakir emberi jogi szervezet vezetője Erbei is fogvatartottak. Erbei úr, ha jól tudom, a Diyarbakiri D-típusú börtönben várja a tárgyalást. A bizottság felvetette Erbei úr ügyét a török hatóságokkal folytatott tárgyaláson április 15-én Ankarában a kopenhágai kritériumokról folyó tárgyalásokon. Az EU delegáció képviselője is részt vesz október 14-én a meghallgatáson, miközben hangsúlyozza a vád súlyosságát. Meg fogjuk figyelni, hogy az eljárásokat megfelelő módon bonyolítják-e, tiszteletben tartva a vádlottak jogait. Általánosságban szeretném hangsúlyozni, hogy ugyan a bizottság teljes mértékben szolidaritást vállal a török nép terrorizmus elleni fellépésében, ugyanakkor nem lehet ezt a küzdelmet az alapvető szabadságjogok sérelmére megtenni. A kormány időközben elkötelezett a demokrácia mellett, a demokratikus nyitás mellett, és ezt a folyamatot újra fel kell élénkíteni, fel kell gyorsítani, megelégedettségünknek adtunk hangot, hogy a török parlament idén júliusban módosította azt a törvényt, ami a terrorral kapcsolatos cselekményeket elkövető gyermekekre vonatkozik. Korábban a gyerme, az ilyen cselekményekkel vádolt gyermekeket a normál büntető törvényszék ítélte el, ami egy nagyon erőteljes fellépés a bizottság véleménye szerint. A törvénymódosítás következtében ezeket a gyermekeket csak és kizárólag fiatalkorúakkal foglalkozó bíróság ítélheti el, vagy az ügyeiket ők tárgyalhatja. Az emberi jogok kérdését tovább kell javítani Törökországban, és aggályunknak adtunk hangot a kurd nyelven megjelenő sajtókkal kapcsolatosan. A kurdokat általában az erőszakkal vádolják. Számos alkalommal, és ezt itt is többször elmondtam, az a Törökországra vonatkozó jelentésükben kifejtettük, hogy a terrorizmus ellenes törvényt is módosítani kell, annak érdekében, hogy a rendelkezéseket ne lehessen túl tágan értelmezni, minek következtében aránytalanul soka, sok embert tartanak fogva terrorizmus vágyával. Ugyanakkor nyugtáztuk, hogy Törökország előrelépett a kopenhágai kritériumok teljesítése terén, és ez a közleményünkben november 9-én szerepelni fog. Az anyag, az, a helyzet méltányos és kiegyensúlyozott elemzésén nyugszik, és a civil szervezetekkel, az adott régióban működő civil szervezetekkel is tárgyaltunk. Köszönöm. Kill Nielsen asszony elégedett a válaszsal? Igen, pillanatnyilag. És nyilván én magam is nyomon követem, igen, szorosan az eseményeket. Köszönöm. Akkor megköszönjük az Európai Bizottságnak a válaszokat, ezeket a kérdéseket, és kérdések, és szóbeli kérdéseket, tehát fenntartjuk a munkaprogramunkban. Végezetül pedig szeretnénk megkérni két kiemelkedő szudáni emberi jogi jogászt, Mr. Habab urat, aki az emberi jogokkal és környezeti kérdésekkel foglalkozó központ munkatársa, a kínzás elleni egyezményhez való csatlakozáson dolgozott. Ő neki, miután a kormány bezárta a szervezetét, menekülnie kellett Szudánból, azt követően, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék Albasirral szemben ítélkezett. Ő az Egyesült Államokban kért menedék jogot, és Agab úr mellett Abdelmoni Elgák úr is itt van. Ő az igazság szolgáltatás, az elszámoltathatóság ügyének harcosa Szudánban. A 90-es években vették őrizetbe, amikor a jelenlegi rendszer hatalomra lépett. Két kollégájával 2008. novemberében kiutasították, illetve elfogták, és kínzásnak, illetve egyéb megalázó vagy erőszakos cseleményeknek volt eh, kitéve. 2009. novemberében eh, másik két emberi jogi jogvédővel jogi panaszsal élt a szudáni hatóságokkal szemben a 2008-as novemberi kínzások miatt. És akkor megkérném őket, hogy eh, néhány percben fejtsék ki, hogy mik a főbb emberi jogi problémák Szudánban, és nyilván tudják, hogy önökön kívül az új EU-s külön megbizottal, Rosalind Marstonnel is tárgyaltunk a külügyi szakbizottságban tegnap erről az ügyről. Tisztelt európai parlamenti képviselők, emberi jogi albizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam hogy beszámoljak a szudáni emberi jogi helyzetről a mostani kritikus időkben. Kb. száz nap telt el azóta, hogy a szudániak felléptek az önrendelkezés jogán mellett. Erre nem volt korábban lehet lehetőség, ugyan mindaddig, és nem lesz lehetőség, amíg az alapvető emberi jogokat alapvetően megsérti a kormány. Az önrendelkezés joga erőteljesebb figyelmet követel annak érdekében, hogy a az erőszakos cselekmények veszélyét csökkentsük. Múlt áprilisban a Nemzetközi Közösség segítségével, amely nem fordított kellő figyelmet az emberi jogok sérelmére, gyakorlatilag a, ezek a jogok teljesen lábat tipródnak az országban és ideértve a legalapvetőbb szabadságjogokat, a szólásszabadságot, éppen ezért szoros figyelemmel kell kísérni az emberi jogok ügyét a médiákon keresztül. Nagyon gyors segélyre van szükség az emberi jogvédők számára. Az EU-nak el kell érnie a külön megbízott mandátumának meghosszabbítását Szudánban. Az Európai Uniónak biztosítani kell, az emberi jogok védelmére vonatkozó iránymutatás megvalósítását, és ezt az országban is, országunkban is meg kell valósítani. A hét év után a darfuri polgárok még mindig humanitárius válságban élnek, amit a kartumi központi kormány okozott. Az NCV is hozzájárul a Darfurral kapcsolatos stratégiához. Ennek keretében biztosítani kell az igazságszolgáltatást és az elszámoltathatóságot. Az NCV új stratégiája az a körültekintő felülvizsgálat. Ennek új eleme a biztonság, of IDBs and launching meg kell akadályozni a katonai műveletek újraindítását. Köszönöm szépen! We continue to, to support your work and uh, I'd like to give the floor to Mrs. Gomez, who knows. És akkor most Gomez asszonynak, aki jól ismeri a szudáni helyzetet, adom meg a szót. Igen, szeretném is üdvözölni a szudáni vendégeket, és csak alá tudom támasztani, ami elhangzott. A közelmúltban jártam Szudánban a választások idején, és az egyik ajánlásunk a parlament felé az volt, hogy megfelelő figyelmet kérünk az Európai Unió részéről, az Európai Bizottság és a tagállamok részéről hogy támogassuk a demokrácia mellett harcolókat Szudánban. Ennek az ajánlásnak az volt az alapja, hogy úgy éreztük, hogy túl sok figyelem és túl sok prioritás övezi a dél-szudáni népszavazást, miközben elhanyagolják azokat, akik a demokráciáért küzdenek Szudánban. engem teljesen lenyűgözött, hogy mennyire élénk a civil társadalom. Szalid Mahmud Osman eh, Szakarov díjat kapott. A civil társadalom Észak-Szudánban megérdemli a figyelmet. Nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, pusztán azért, mert eh, a figyelem a Dél-Szudánban megtartandó népszavazás irányába mozdult el. Nagyon fontos, hogy északon és délen is a szudániak sorsa eldőljön. Nem mindegy, hogy egy államban vagy két államban fognak élni. És nagy mértékben osztom azt a véleményt, hogy Darfur figyelmen kívül hatása, hagyása nem folytatódhat megfelelő figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek, és mindent meg kell tennünk a parlamenten belül annak érdekében, hogy valóban történjen is valami, nem csak szavak hangozzanak el, ami szintén fontos. Ashton fő képviselő asszony nem régiben a kenyai hatóságokhoz fordult, miszerint nem teljesítették a Nemzetközi Büntető Törvényszék, törvényszék elfogató parancsát. Az Afrikai Unió dolgozó munkatársainkkal egyetértettünk abban, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék az a fórum, amivel élnünk kell, és a e tekintetben az Európai Unió eléggé visszafogott volt. Köszönöm, Gomez asszony, sok sikert a munkájukhoz, és természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket. Reméljük, hogy a főképviselő komoly prioritást fog szentelni a kártomi EU delegáció keretében a helyi emberi jogi kérdéseknek és az emberi jogvédők támogatásának. Köszönöm szépen, és akkor most a következő ülésünk október 5-én lesz, 3 órakor, fél ötig. Ez egy külön, közös ülés lesz a külügyi és a fejlesztési szakbizottsággal a 2010-es Szakarov díj 9 jelöltjéről lesz szó. A következő albizottsági rendes ülés pedig október 15-én reggel 9 órakor. Köszönöm szépen, és lezárom az ülést.